Nagyon fontos tehát, hogy a céloknak megfeleljünk, és a tagállamok mindent megtegyenek az illegális fakitermelés ellen. Köszönöm, drága hát- Heszi asszony! Ezzel a hozzászólással lezárjuk a mai vitát, holnap délben fogunk szavazni. Kedves kollégák! A holnapi napon, július 7-én folytatjuk az ülést. Ez egyébként nagyon fontos spanyol